érvényességé Daniel Dalton január 8-ával, Stelios Kologlu kolléga mandátumát január 27-től, illetve Annalén van Bosszújt asszony megválasztását január 8-ától, illetve Hilda Waltmans asszony mandátumén 2015. január 1-ével. Azt javaslom, hogy fogadjuk el ezeket a mandátumokat, illetve érvényesítsük őket. Amennyiben nincsen ellenvetést, úgy ezeket a mandátumoknak